katse. Eh, arvamus, millest, mida me täna arutama hakkame, on mõeldud esita-... Tehát még egyszer a, a, a vélemény, amit ma megkívánunk vitatni, az MV szakbizottsághoz is el fog jutni. Ők készítik elő a jelentést, illetve a javaslatot a tengeri szállításban alkalmazott üzemanyagok kéntartalmát szabályozó irányelv módosítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy az a Marco Polo hatos függelék követelményeinek az IMO programjának megfeleljünk. A Marco Polo egyezmény hatodik függelékét ugyan már 2008-ban elfogadtuk, sajnos a bizottság a javaslatát az irányelv módosítására vonatkozóan csak néhány hónappal ezelőtt készítette el. Annak ellenére, hogy a szigorú, egyes szigorú követelmények már hatályba léptek 2010. július 1-ével, illetve további ilyen előírások lépnek majd hatályba 2012. januárjától. A tagállamokkal megvitattuk ezeket a kérdéseket 2008-at megelőzően, és a megbeszélések során áttekintettük a különböző érdekcsoportok véleményét is. Végül is egy közös véleményt fogalmaztunk meg, annak érdekében, hogy valamit tenni kell a tiszta levegő megőrzéséért, tekintettel arra különösen, hogy a tengeri hajózás általában nagyobb kibocsátó, mint bármilyen más közlekedési mód. Összesen két ország, Észtország és Lettország nem ratifikálta ezt a véleményt, ez, e, ebből az fakadna, hogy Finország és Észtország közötti forgalomban nem kell ezeket a követelményeket tiszteletben tartani? Elnézést, nem teljesen értjük, hogy itt miről van szó. Ha én populista politikus lennék, akkor e, ezt a retorikát én is támogatnám. Igen, azt mondanám, hogy ez valóban sajnálatos, de hogyan lehetne ezen javítani. De szerintem inkább méltósággal kell eljárnunk és viselkednünk. Jó lenne, hogyha az EU komolyan venné a nemzetközi szervezeteket. Az IMO szabályai 2011-ben amúgy is hatályba lépnek, tehát az első kiinduló pontom, feltételezésem az volt, hogy nem javasolhatjuk az új követelmények érvényesítésének elhalasztását. És a tagállamoknak lehetőleg nem kellene fellépniük olyan vállalatokkal szemben, amelyek igyekeznek a követelményeket betartani. A második feltételezésem pedig az, hogy a kéntartalom csökkenése, csökkentése a levegő minőség javítására irányul. Tehát ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni minden tengeren az EU-ban, azokon is, amelyek az SCAS-nek nem tagjai, a szekának nem, tehát nem tartoznak a szekába. A második módosítom erre irányul. Harmadsorban az üzemanyag árak emelkedése is eh, átterelhetné a forgalmat eh, a közútra a tengerekről. A kutatás eh, ezzel kapcsolatosan két irányban zajlik. Egyesek azt mondják, hogy a közútra átterelt szállítmányok másképp viselkednek. Ugyanakkor nem támogatom a bizottság azon javaslatát, hogy teljes mértékben tiltsuk be a 3,5%-nál magasabb kéntartalmú üzemanyagokat. Ez csak azokra az üzemanyagokra vonatkozhat, amelyeket a hajók üzemanyagaként használnak fel, és nem a hajókon szállított üzemanyagokra. Ezen kívül a folyé, cseppfolyósított földgáz esetében is új biztonsági követelmények várhatók néhány éven belül, ezzel is számolnunk kell. Védenünk kell ezen kívül a közegészséget is, és szigorúbb követelményeket javasolok más tengereken is, illetve az utasszállító hajók esetében is, nem csak azok esetében, amelyek menetrend szerinti járatok. Ez a 8-as és a 9-es módosítás. Ezen kívül egy jelentést is várnánk a bizottságtól, hogy a megvalósítás hogyan halad, hogyan csökkent a szennyezés, és ha szükséges, akkor új jogszabály tervezetet is várnánk a bizottságtól, ez a tízes módosítás. 101 módosító indítványt kaptam, a jelentéstevővel közösen igyekeztem kompromisszumos módosítókat kidolgozni. Az Először is eh, a szekkán kívül is eh, követelményeket kell megfogalmazni, és eh, erre vonatkozóan várnánk, hogy a bizottság egy konkrét határidőt közöljön. Másodszorban az üzemanyagokhoz való hozzáférés, alternatív lehetőségek figyelembevétele, tisztító berendezések például, és ne rögtön a közvetlen büntetés irányába lépjünk. A C kompromisszumos módosító a közúti szállítás irányába történő eltereléssel kapcsolatos. Itt javaslatokat dolgozunk majd ki, hogy hogyan lehetne megsegíteni a gazdasági nehézségekkel küzdő vállalatokat. A D kompromisszumos módosító a cseppfolyósított földgázra vonatkozik, illetve a tengerbiztonsági egyezményre. Az e kompromisszumos módosítót is benyújtottam, ami az alternatív üzemanyagokról szól, illetve egyéb vegyi elemekről. Én ezt nem támogatom. Minden esetre tudom, hogy ez nem az irányelv törzs részébe tartozó téma, hanem a preambulumba kerülő dolog. Természetesen más kollégák ettől függetlenül támogathatják. Az eddigiek alapján, az eddig elmondottak alapján, illetve az indoklás alapján vagy támogattam, vagy nem támogattam a módosítókat, amit a kollégáktól kaptam, és ezt látják a szavazó listán, hogy milyen álláspontot képviselek, és ezt követően szeretném meghallgatni a véleményüket. Köszönöm szépen, Icela úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen, nagyon jó együttműködésben tudtunk együttműködni. A legtöbb módosítót a saját frakciónk nyújtott be. A kompromisszumos módosítót azonban nem támogatom. Az első kompromisszumnál a frakciónak szabad kötetlen szavazata van, de egyébként ez a munka nagyon jól sikerült. Minden esetre elmondanám, hogy én Finnországot képviselem. Finnország szempontjából ez igen szerencsétlen döntés. Hiszen 2008-ban született ez a határozat, valóban, ez igaz. 2008-ban azonban még egészen más volt a helyzet akkor még nem végeztek gazdasági, illetve környezeti hatástanulmányokat az IMO-nál, és azóta ezt a hibát feltárták, és ki is igazították, és a politikában sokszor fordulnak elő hibák, amelyeket nem ismer el senki, ez nagy probléma. Egy évvel ezelőtt elhangzott, hogyha a kibocsátásokra vonatkozólag döntést hozzunk az EU-ban, akkor az EU egészére kellene vonatkoznia, nem csak néhány országra. Ez igen nagy nehézség a skandináv országok számára, ezért meg kell indokolni, hogy miért járnánk el így. Finnország szempontjából mondanék is egy példát. Oroszország például megerősítette az egyezményt, de nem tartja be. A korábbi kibocsátási határértékeket használja, és nem tudom, hogy jó elképzelése ennek összefüggésében kis tagállamokat így kezelni, vagy pedig jobb volna valami értelmesebb megoldást kidolgozni, például a döntést később leharasztani. Még a kompromisszumos módosítókkal is csak a minimális tenivalókat fogalmaztuk meg, ezért remélem, hogy az összes többi módosító az utolsótól eltekintve majd megszavazásra kerül, és ez megfelelő megoldást jelent. Zemke úr, SND. Köszönöm szépen. Azzal kezdtem volna a felszólalásomat, hogy köszönetet mondjak az előadónak munkájáért. Frakcióm nevében, a szocialisták és demokraták nevében Fontosnak tartom, hogy néhány észrevételt elmondjak az irányelvvel kapcsolatosan. Abban a, azon a véleményen vagyunk, hogy alapvető jelentőségű, hogy az irányelv elfogadásra kerüljön. Hangsúlyoznám, hogy ez milyen fontos, hosszú ideje dolgozunk az irányelven, sokféle vélemény elhangzott, és nézőpont megfogalmazásra került, és minden érvet figyelembe kell venni, Egyrészt vannak nyilvánvaló érvek, amelyek arról szólnak, hogy javítani kell a környezeti minőséget a tengeren és a kikötőkben is. Másrészt viszont, ahogyan azt már a, a Transzbizottságban többször kifejtettük, mi a közlekedés fejlesztésért is felelünk, és ideértjük a tengeri közlekedést és szállítást is. Olyan megoldásokra kell tehát törekednünk, amelyek egyértelműen előnyösek a környezet szempontjából, ugyanakkor olyan megoldásokat kell találnunk, amelyek nem vezetnek olyan helyzethez, hogy a tengeri szállítás megszűnjön bizonyos tagállamokban. Úgy vélekedünk tehát, hogy az irányelv jó, és részletesen dolgozott rajta már a parlament is. Most beszélnék a, tám- a módosításokról. Az öt kompromisszumot támogatjuk. Az a véleményünk, hogy ezek nagyon megalapozott módosítók és kompromisszumok. Úgy gondoljuk, hogy az irányelvnek vonatkoznia kell minden felségvízre Európában, nem csak bizonyos országokéra. Ami a kompromisszumokat illeti, úgy gondolom, hogy a C kompromisszum még több munkát igényel, és másként vélekedünk, mint az előadó, ami az E kompromisszumot illeti. Az E kompromisszum lényege annyi, hogy a bizottságnak új javaslatokat kell tennie, az SO Axis összefüggésében nem adtuk meg a határidőt, hogy meddig kellene megtörténnie, de úgy gondoljuk, hogy az üzemanyag minőség és a környezet minőség szempontjából ez nem annyira fontos kritérium. Ami a 120 módosítót illeti, a frakciónkon belül is és a frakció között is zajlott egyeztetés és egyetlen vitás kérdés körvonalazódott a 65-ös módosítóval kapcsolatosan. Magunk között beszéltünk sokat már erről a módosítóról, ez a 65-ös tehát. Cile úr azt javasolja, hogy nagyon szigorú megoldásokat dolgozunk ki a 3,5% helyett, amit a bizottság javasol. Ő azt javasolja, hogy 1,5% legyen a határérték. Ez egy kicsit ellentmondásos volt, még most is vitás kérdés, és biztos, hogy szakértői véleményt kell majd kérni. Holnap reggelig kidolgozzuk a frakció végleges álláspontját. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Voorzitter, dank aan de rapporteur. We hebben op een goede manier samengewerkt over de... Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a jelentéstevőnek is a kiváló együttműködést bizonyos módosítókkal kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy a, az előadó nagyon kidolgozott megoldásokat talált ezekre a módosítókra. Vannak olyan országok, amelyeknek az a véleménye, hogy nem elégedettek azzal, hogy az IMO megközelítését kövessük, és voltak olyan országok, akik más véleményen voltak, egy hat hónapos időszakot határoztak meg, még mielőtt véglegesé válik ez. És hat hónap, hat hónapon belül ellenvetés lehet bejelenteni. Egyetértek az előadóval, már ami azt illeti, hogy ezt a térséget Európa egészére ki kell terjeszteni Eddig csak három ilyen terület volt, ez igen különös. Ez indokolhatatlan környezetvédelmi szempontból is, és versenyjogi szempontból is. Ugyanez vonatkozik a többi kompromisszumos módosítóra is. Az egyes kompromisszumot nem tudjuk módosítani, ez a jelenlegi vita hatájába nem tartozik bele. Elnök úr, egyébként támogatjuk a jelentéstevő megközelítését. Delen wat anders zal stemmen, eh, maar goed, dat hebben we in de afgelopen weken ook. A frakció brit része lehet, hogy másként fog szavazni bizonyos kérdésekről, de gondolom ez nem lett meg senkit. Köszönöm. I'll resist the temptation to ellenállok annak a kísértésnek, hogy megjegyzést tegyek erre Vandalen úr. Következő hozzászóló. Hát nem, nem gondolom, hogy a britek másképp szavaznának, mint az ön frakciója. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönettel tartozom a zöldek nevében a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett, és eh, egy-két percben a jelentésről szeretnék beszámolni. A kérdés az nem az, hogy a kéntartalom csökkentését bevezessük e vagy sem, hiszen ennek már megvan a, a határ szintje, és, és be kell tartanunk ezt a szabályozó, szabályozást. Ez a Márpol szabályozás. A zöldek nevében 20 módosító javaslatot nyújtottam be. Nagyon röviden szeretnék a kompromisszumról szólni. Teljes mértékben egyetértünk az A kompromisszummal, hiszen tudjuk, hogy a kén kibocsátás ellenőrzési területét bővíteni kell. Ami a B kompromisszumot illeti, hosszúosan vitáztunk az árnyékjelentéstevők ülésén, és azt reméltem, hogy valami konstruktív módosítókkal rukkolhatunk majd elő, de nem ez történt, és nem támogatjuk ezt jelenlegi formájában, és ezért azt kérjük, hogy a nevünket vegyék vissza erről a módosítóról. Ami pedig a C kompromisszumot illeti, nem gondoljuk azt, hogy a modális visszaesés egyenes következménye lenne a kén kibocsátás csökkentésének a tengerhajózásban. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a más szintű modális visszaesésről beszélünk, illetve pontosabban minimális ennek az esélye. A C kompromisszumon C kompromisszum kimondja, hogy a TNT vagy a Marco Polo alapokat kellene itt felhasználni, ezért nem tudjuk támogatni a C kompromisszumot. Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy minden szállítási forma a külső költségek a költségeket csökkentse, és itt a tengerhajózás sem kivétel. A zöldektől van egy jobb hírem is. A D kompromisszum, ami a, a folyó, cseppfolyósított földgázra vonatkozik, valóban ennek lennének előnyei a tengerhajózás területén, és ezért támogatni szeretnénk, de itt a módosító ismét a Marco Polo alapokat nevezi meg, az LNG forrásaként, és ezt nem támogatjuk. Tehát mit fogunk tenni, tisztelt elnök úr? Részenkénti szavazást fogunk kérni azért, hogy a cseppfósított földgáz felé történő elmozdulást támogatni tud, támogathassuk, azonban a Marco Polo alap felhasználását ne támogassuk. És végül örömmel támogatjuk az A kompromisszumot. Köszönöm szépen, elnök úr! Mr. Kuhn. Kuhn úr következik. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. A vitából úgy tűnik számunkra, hogy az eltérő határérték meghatározása a kén kibocsátási ellenőrzési területeken úgy tűnik, hogy különböző értelmezést nyertek az egyes frakciók részéről. És úgy tűnik, hogy ezek nemzeti érdekekkel függnek össze. Ha Finnországot megnézem, akkor látom, hogy komoly aggályok vannak azzal kapcsolatosan, hogy a fa kitermelési ipar eh, hogyan maradhat a tengeri szállításban, és módosítani kellene a, az üzemanyagok tükrében is a követelményeket. Hogyha az értékelést megnézzük, akkor a rövid távú tengeri szállításban 70%-os költségemelkedés várható, hogyha a határérték 0,1%-ra csökken. És minden környezetvédelmi technológiai megfontolást figyelembe véve is el kell kerülni, hogy a szállítás átterelődjön a közútra. És el kell kerülni az ilyen modális visszaesést. Nagyon fontosnak tartanám, azt is, hogy figyelembe vegyük, hogy még három év van. Meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán milyen műszaki megoldások léteznek, amelyeket itt bevethetnénk. A cseppfolyósított földgáz mindenféleképpen üdvözlendő, környezetbarát, nincskén kibocsátás. Viszont ennek felhasználására át kell alakítani, vagy ki kell alakítani a hajókat. A tisztító berendezés megoldás egyelőre gyerekcipőben jár, nem tudjuk, hogy a jelenlegi flottát hogyan lehetne átalakítani a jelenlegi meglehetősen előregedett flottát. A rövid távú szállítást érinti különösen ez a szabályozás, éppen ezért átmeneti öt éves megoldást vagy szabályzást kellene alkalmazni. A statisztikák is rámutatnak arra, hogy a hosszabb távú szállításban mindössze 2%-os költségemelkedés várható. Ami az EU tagállamokat illeti, hiszen ők a valós tárgyalófelek az IMO-ban, és nem az EU. Meg kell nézni, hogy ők milyen megközelítésből tárgyalnak, és arra kell törekedni, hogy egységes álláspontot alakítsunk ki az imóval szemben. Minden esetre gyakorlatias megoldást kell találnunk, és nem kell a gyermeket kiönteni a fürdővízzel. Még van egy pár percünk de nem sok, erre szerettem volna mindenkit emlékeztetni. Frankenstein a következő hozzászóló. Elnök úr, Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, kiváló munkát végzett először is. Már elérkezett az ideje annak, hogy valamit tegyünk a tengeri szállításban. Másodszorban az is egyértelmű, hogy ez a probléma egész Európában felmerül, és nem csak egyes részein. Harmadsorban pedig egy fokozatos bevezetésre lesz szükség. Kuna úr is utalt erre, valamilyen pénzügyi támogatás, segítséget kell találnunk eh, annak érdekében, hogy elérhessük a céljainkat. Negyed sorban végezetül pedig eh, az LNG-be, a cseppfolyósított földgáz technikába történő befektetés még nem nagyon előre haladott. Én is dolgoztam ezen a területen, és nagyon sok éve tellett, mire ki tudtuk dolgozni ezt a technológiát. Ez 32 éve volt. És gyakorlatilag nagyon sokat nem léptünk előre. Remélem, hogy ez nem egy légvár, hanem valami olyasmi, amit a gyakorlatban is át tudunk ültetni. Az 53-as módosítóval kapcsolatosan pedig arról van szó, akár közvetlen kénnel is lehetne tüzelni a hajókat. Nem erről van szó. És Meissner asszony egy jobb alternatívát ígérhet. Most pedig akkor Meissner asszony következik. President. Köszönöm szépen. Jó, hogyha Fleckenstein úrral jobban egyetértetnénk a politikai kérdésekben, más kérdésekben is, mint a hajók esetében. Itt szerintem a probléma az, hogy a tárgyalásban az egyes tagállamok vesznek részt, sok mindent aláért, aláírtak, mindenféleképpen el kell kerülnünk a modális visszaesést. Erre egy, ehhez egy kombinált megoldásra van szükség, a jelentéstevő is utalt erre. Az LNG további fejlődését is meg kell vizsgálnunk. Rotterdamban, Zébrükkenben, csak hogy két példát kiragadjak, megnézhetjük, hogy mi történik az LNG-vel és 2015-ig nem várható, hogy teljes mértékben kiépül az infrastruktúra. Ami pedig a tisztító berendezést illeti, itt is további fejlesztésekre van szükség. Ezeket mind figyelembe kell vennünk. Egy a ZADE szervezett egy szemináriumot az LNG-vel kapcsolatosan, majd ugyanazon a napon a az ENVI szakbizottság pedig a tisztító berendezésekkel kapcsolatosan tartott megbeszélést, tehát itt olyan esetekre kell szabályozni, ahol nehéz a határidő betartása. Éppen ezért ajánlottuk ezt a módosított a figyelmükbe, és jó lenne, hogyha a jelentéstevő asszony eh, a bizottság javaslatának tükrében ezt tovább eh, élesítené. Foster asszony. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két megjegyzéssel érnék. Eh, Van talán kollégám már kitért bizonyos területekre, és azt hiszem, hogy vannak olyanok, olyan területek, amelyeken egyetértünk. Mindenki arról próbál meggyőző, meggyőződni, hogy minél tisztább legyen a szállítási forma, és minél hatékonyabb. Azonban azt hiszem, nem szabad a valóságot figyelmen kívül hagyni, hiszen úgy gondoljuk, hogy igenis lesz modális visszaesést, akár tetszik nekünk ez, akár nem az biztos, hogy jelentősen emelkedni fognak a hajózási költségek. Hogyha megnézzük a hatáskör kiterjesztését, nos, ezt nem támogatjuk, nem nincs ennek most itt az ideje, és nem támogatjuk a szeka kibővítését, nem gondoljuk, hogy ez lenne megfelelő lépés, ezért nem támogatjuk az elkompromisszumot. kompromisszumot. Meg kell nézni, hogy az IMO-ban mi az, amiben megegyeztünk, hogyha az eh, IMO-ban megállapodás születik, és nemzetközi szinten ez érvényesül, akkor ezt kell megvalósítanunk. Ez nem azt jelenti, hogy az EU-ban nem beszélhetünk a dolgokról, nem eh, javíthatjuk azokat, ez rendben van, de észben kell tartanunk, hogy a nemzetközi közösség mit akar. Ami pedig a szekán kívüli hajókat illeti, illetve 0,1%-os határértéket. Ez úgyis bevezetésre kerül 2020-ban, tehát miért, miért kellene ezt előrébb hozni? Ennek igazából nem látom az értelmét. Aztán, ami a tüzelőanyag rendelkezésre állását illeti, mm, azt hiszem egyetértünk, hogy erről, a, erről meg kell győződnünk, ezt biztosítani kell és ezért támogatjuk a B kompromisszumot, szerintünk az nagyon jó. Ami a modális visszaesést illeti, erről már beszéltem, támogatjuk azt a kompromisszumot, hiszen itt megoldás kell, hogy szülessen. Ami pedig az elengét illeti, megvizsgáljuk majd, hogy, hogy ez hogyan valósítható meg, esetleg közösen is. Ez egy jó ötlet. A aztán vannak még más területek, például az e kompromisszum, amit nem támogatunk, vagy nem tudunk támogatni. Egy nehéz dió ez, de azt hiszem, hogy alaposan végig kell gondolnunk ezt az ügyet, és nem szabad az európai vállalkozásokat a perifériára szorítani, hiszen ez, ebbe az irányba haladunk, hogyha nem vagyunk óvatosak. Persze szép elképzeléseink vannak, de valóságot észben kell tartani, hogyha mindenki azt akarja, hogy visszatérünk a közúti ö, szállításra, akkor rendben van, de hát azt, azt gondoltam, hogy a rövid távú tengerhajózást próbáltuk volna előtérbe helyezni, illetve a belvízi hajózást, és az volt az alap kiinduló pontunk, hogy a, a tengeri ágazatot jobban kiaknázzuk. Tehát akkor nagyon oda kell figyelni, hogy milyen intézkedéseket hozunk, és meg kell próbálni megfelelni a nemzetközi megállapodásoknak az adott időkereteken belül. Ez az előrevezető út. Köszönöm. Kramer úr. Oh. Also ich bedanke mich auch nochmal. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést. Hét éve vagyok már itt a parlamentben, és azóta folyamatosan beszélünk a tengeri szállítás szennyezéséről. Ugyanakkor viszont az IMO is nehezen mozdul, most végre mozdult, és ezt mindenféleképpen méltányolnunk kell, és nem kritizálni. Amikor, a, hogyha szigorítani akarjuk a szennyezésre vonatkozó szabályozásokat, illetve a kibocsátásokat, a közúton, illetve mindenhol nem igaz az az állítás, hogy a költségek oly mértékben fognak megnövekedni, hogy a tengerről átkerül a fuvarozás a közútra. Az externáliák internalizálása volt az elv, és végül is a fogyasztó fogja megfizetni ennek a költségét azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a tengeri szállítás olcsóbb, és ott nem jönnek szóba például bizonyos adók, amelyek a vasúti szállításnál szóba kerülnek. És feltetőleg éghajlati szempontból is jobb ez a szállítási mód. Ha Fleckenstein úrra utalhatnék, aki az elengéről beszélt 35 éve, akkor megemlíthetjük a magfúziót is, ami 40 évre tekint vissza. Éppen ezért jónak tartom, hogy itt egy technológiai újításról van szó, egyikünk sem mérnök, mit akarunk korlátozni, mit akarunk elérni, minden esetre az értékeknek a környezetvédelmet kell szolgálnia, és hogyha ettől drágul a szállítás, akkor ez ebből csak az fakad, hogy tisztességesebb, méltányosabb feltételeket kell a szállítók számára teremteni. Egyébként köszönöm a javaslatot. Commission. Bizottság, kérem, hogy mutatkozzon be. Köszönöm, elnök úr. Kasszandemán vagyok, a Környezetvédelmi Főigazgatóság munkatársa, és az, a kén irányelv felülvizsgálatán dolgozom. Köszönöm a szakbizottságnak ezt az érdekes vitát, eh, amit most folytattunk, és az előző ülésen. Örülök, hogy itt lehettem, és meghallgattam a felszólalásokat, illetve a, köszönöm az előadónak a jelentést. A vitában nagyon sokszor mikroszkopikus dimenziókra esik a hangsúly a hajózási ágazaton belül. Én egy kicsit szeretném bővíteni ezt a látószöget. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy pontosan azért vezettük be ezt a jogszabályt, mert a bizottságnak az volt a célja, hogy a légkör minőségét javítsa, a levegő minőséget, és a normák kialakításának az volt a célja, hogy az emberi egészség eh, szempontjából javítsuk a levegőminőséget. Nagyon nagy erőfeszítések történtek, például a kén kén-dioxid kibocsátásban, és ezek az elmúlt 20 évben több mint 80%-kal csökkentek, és hogy röviden eh, beszámoljak az eh, eredményekről, most már nem csak arról van szó, hogy szárazföldön le tudjuk aratni a legkönnyebben elérhető gyümölcsöket, hanem hogy minden ágazatban csökkenteni tudjuk a káros anyagok kibocsátását. A bizottság a hajózást globális üzletágnak tekinti, és ennek globális nehézségei is vannak, regionális nehézségei is, de a megoldásoknak globális érvényűeknek kell lenniük. Ezért nagyon fontos a nyitott hozzáférés, és az is nagyon fontos, különösen ha figyelembe vesszük a nemzetközi kötelezettségvállalásokat a hajózás szempontjából, például az ANCLAS egyezményt, vagy a szabad átjutás jogát. Ezek nagyon korlátozott lehetőséget hagynak arra, hogy egyoldalú kibocsátási korlátokat határozzuk meg. Tehát figyelembe kell venni az IMO szabályait, a, az északi és a balti tengeren is, és ezek a rendelkezések, amelyek költséghatékonyak, ezek, ezeket kell átültetni a jogszabályokba, és végrehajtani ezeket. A többi ECA esetében a, pozit- a bizottság nagyon pozitívan vélekedik az eredményekről, de az IMO-n keresztül kell fellépni, és olyan nyilatkozatok, mint amik a felségvizekre vonatkoznak. Ezekkel kapcsolatosan szeretnénk látni a költség-hatás tanulmányokat a környezetvédelmi hatások tekintetében, illetve a verseny szempontok tekintetében is. Ami a végrehajtást illeti, amikor a szekákra vonatkozó szabályok életbe lépnek, ez 2015. január 1 lesz, és attól kezdve kell ezeket betartani. Az új üzemanyag minőségi normák bevezetése óriási műszaki kihívás. Azt is tudom, hogy az olyan felszólítások, hogy egy üzemanyag hiány fennforgására vonatkozó záradék is legyen, több helyről elhangzott, de ez egy nagyon összetett szabályozás a hatodik melléklet összefüggésében is. Nem csak a szabad átjutás jogáról van szó, hanem piaci követelményekről is a felekre nézve, illetve jelentéstételi kötelezettségekről, illetve bejelentési kötelezettségekről olyan hajók esetében, ahol kik nem tudták beszerezni a megfelelő üzemanyag minőséget. Tehát az üzletek szereplői szempontjából is meg kell vizsgálni a szabályozás, a rendelet tanul következményeit. Ami a modalitás váltást illeti, ez egy másik kérdés és fontos kérdés. Ez is lehet hatása a kibocsátási határértékek változtatásának, és ezt kétféleképpen lehet megvizsgálni a napi működési költségek tekintetében. Ennek akár 45%-át is kiteheti az üzemanyagköltség. költség illetve a szállítási költség, az áruszállítási költség szempontjából, tehát hogy mondjuk egy mobiltelefont szállítanak, az egy eurócent a termék árából, a vas ért esetében sokkal több. Egy sokkal differenciáltabb megközelítésre van szükség, és nem blokkoló szankciókra, hanem meg kell vizsgálni azt a kiszámú esetet, ahol probléma merülhet fel, és ezekre megoldást kell találni azokon a kereteken belül, amelyeket az IMO kialakított. Az utolsó észrevételem, üzenetem, hogyha a végrehajtási költséget az ágazat egészében mérjük fel, ez lehet, ez annál alacsonyabb, minél hamarabb megszületik a jogbiztonság. Köszönöm. Anything you want to say briefly to sum it up? Köszönöm szépen. Előadó asszonyhoz fordulok. Szeretnél szólni összefoglalóként néhány szót röviden? Igen, köszönöm szépen. Zárásként természetesen szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak támogatásukért, még akkor is, hogyha voltak véleménykülönbségeink, és néhány szót szólnék azokhoz, akik még mindig kétségeket táplálnak nincsen túl sok időnk. Elismételném, hogy a mellékletet 2008-ban hagyták jóvá, azóta három év eltelt, és még van három év hátra. Itt talán úr talán olvassa a napilapokat, a Helsinget és más napilapokat, és sokszor mondják, hogy még nincsenek kutatási eredmények, de én nem akarom, hogy ezzel a benyomással távozzanak, vagyis, hogy én volnék a felelős az európai halász, hajózás kipusztulásáért, kihalásáért. Ezek nagyon komoly kérdések. Itt nem hitvitát folytatunk. Hihetünk a Mikulásban, vagy a Jézuskában, de bármi más véleménynyilvánítás szempontjából úgy gondolom, hogy ez halálos csapás lesz a hajózásra. Véleményem szerint ez az érv, ez inkább egy hittétel, mindannyian felelősek vagyunk a közlekedés jövőbeli fejlesztéséért, de a zöld közlekedésért és szállításért is. Nemrégiben szavaztunk egy fehér könyvről és az erre vonatkozó jelentésről, és én nem tudok másként szavazni ugyanabban a témában néhány hét elteltével. Sajnálatos, hogy a bizottságnak három évre volt szüksége, hogy javaslatot tegyen, ha hamarabb kezdtük volna a munkát, talán nagyobb előrelépést sikerült volna elérni. Talán már az infrastruktúra is kiépülhetett volna, és az üzemanyagállomások. Amíg a vállalatok tisztán nem látnak a tekintetben, hogy ez a jövőben az irány, addig nem változtatnak majd a jelenlegi gyakorlatukon. Köszönöm. Köszönöm szépen, természetesen holnap fogunk szavazni, és aztán a véleményünk átkerül a Környezetvédelmi Bizottsághoz, ahol majd januárban fognak szavazni. Következő napi rendi pontunk az EU általános költségvetése. Aleja Sender jelentés a bizottsági mentesítés témájában. Nagyon röviden, ahogyan... Van itt egy megállapítás azokról a dolgokról, amikről a kompromisszum tekintetében tárgyaltunk, a turizmus közlekedés összefüggésében és ez vonatkozott a nemzeti részre is, a Galileo programra nézve. Ez az a program, ami érinti a bizottságunk érdekeit, illetve a érdeklődési területét. Újból a szemevőszék felvetette, hogy más ágazatokat is figyelembe kell venni, nem csak a közlekedésieket szorosan, és a bizottság szeretett volna feltenni egy kérdést – a kompromisszumos rátákra vonatkozólag, a befizetési rátákra vonatkozólag, illetve a mentesítési eljárásra vonatkozólag nyilvánvaló a csökkentés, illetve a befizetések alacsonyabbak, mint korábban. 90-91 százalékról beszélünk általában felmerültek olyan problémák, amelyek korábban nem, úgyhogy ebben már majdnem száz százaléknál tartottunk a fizetéseknél, és szeretném kérni a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatosan egy pontosítást tegyen. Ami pedig a többi aspektust illeti a, az idegenforgalommal kapcsolatosan, különbe, különösen a tízes bekezdéssel összefüggésben nagyon korlátozott a lehetőségünk a mozgásterünk ezen a területen, a turizmusnál, tehát pontosan annak az elismeréséről van szó, hogy a, mas, a stratégia legyen ambiciózusabb, a jogalapból kiindulva, és a költségvetési részig még nem jutottunk el, de hogyha van valamilyen módosító, akkor erről majd részletesebben tárgyalhatunk. 9-es bekezdés. Itt felvetettük a Galileo program előrehaladásának tempóját, illetve van itt egy módosító, ami a program indításával van összefüggésben, és a sikeres kimenetel kapcsolatos ez a módosító. Végül pedig egy korlátozásról van szó, nem akarunk feltétlenül mindent korlátozni, de van itt egy kiegészítő elem, vagyis, hogy elismeri a bizottság azt, hogy a bizottság milyen, az Európai Bizottság milyen erőfeszítéseket tett, és én is sokszor kritizáltam azt a gyakorlatot, amelyben túl öltekezésről volt szó, és el kell ismerni, hogy a bizottság más szolgálatai másként jártak el a saját költségeik szempontjából, és meg a következő pénzügyi perspektívák szempontjából is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Más programokra is vonatkozik ez, amik nem feltétlenül ilyen projektekhez kapcsolódnak, hanem ipari, kutatási programokhoz. A mentesítés szempontjából tehát meg kell erősíteni, hogy más területeken mi történik, és valószínűleg ott is meg kell vívni a csatát a megfelelő forrásokért a közlekedésben. Ugyanazt a szigorúságot kell megkövetelnünk, mint más bizottsági szolgálatoknál és más projekteknél. Ezek mind többet követelnek és kérnek, de nem hagyják végre ezt a felülvizsgálati módszert, tehát a felhasználás vagy a források elvesztése az alapelv. Általánosságban úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, bár úgy gondolom, hogy az új javaslatokban a jogbiztonságot erősíteni kell, a Marco Pólót is meg kell említeni, hiszen itt nagy előrelépés történt. Ezt a tendenciát talán a következő hasonló gyakorlatokban meg tudjuk erősíteni várom az észrevételeiket. Köszönöm szépen. Thank you. Can I just remind members we're... Köszönöm szépen, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy már csúszásban vagyunk. Dante a következő hozzászóló. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom Eleje Sanders asszonynak a munkájáért. Természetesen a 2010-es költségvetésről kicsit később beszélünk, de ez lehetőséget ad arra, hogy egy-két gondolatra utaljunk, amelyhez ragaszkodik a bizottság. A jelentéstevő támogatja a bizottság javaslatát a Európa összekapcsolása tekintetében, és ezen a területen egészen a végletekig kell mennünk. Azt hiszem, hogy a, a közlekedési bizottság további ö, pénzforrásokat támogatna, és ö, a tanácsnak ebben a tekintetben még mindig ö, el ki kell mondani a véleményét. Minden kötelezettségvállást használunk, ez pedig azt jelenti, hogy most már a projektek folynak, pénzügyi megállapodásra van szükség a tagállamokkal ahhoz, hogy a határon átnyúló projekteket időben be tudjuk fejezni. Szeretnék rámutatni még valamire, a Cezár esetében a kifizetési előirányzatok egy része más 2010-es költségvetési sorba került, CO2 kibocsátás például, és ugyanakkor a Cézár összegeit csökkentjük. Pedig hát szeretnénk itt is eredményeket elérni. Ami a turizmus, az idegenforgalmat illeti, itt azt hiszem, hogy a bizottságnak a számvevőszék ajánlásait kellene és sok projekt esetében, különösen azért, hogy elkerülhessük a hiányosságokat, mind a, a privát szférában, mind pedig az állami szférában. Köszönöm szépen. Meissner asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját és a javaslatát. Ezt teljes mértékben támogatni tudom. Különösen a hármas pontot tartjuk nagyon jónak, ahol is említésre kerül, hogy a felhasználási arány igen jó, és itt utalnunk kéne arra, hogy az egyes tagállamoknak mit lehetne még tenniük, annak érdekében, hogy a finanszírozási infrastruktúrát tovább fejleszik. Ez egy nagyon fontos kérés lenne. Ami pedig a jövőt illeti a TNT finanszírozásával kapcsolatosan a következő finanszírozási vagy pénzügyi időszakban, szintén üdvözlendő, ez az ötös pontban található. Itt egy nagyon észszerű megközelítésről van szó. Egy megjegyzést szeretnék ehhez hozzáfűzni, legalábbis a németben 10 millióról van szó, szerintem 3 nulla lemaradt, tehát itt 10 milliárdról lenne inkább helyesen szó de hát nyilvánvalóan az összeg helyes, ezt talán módosítani kéne a német változatban. Ami pedig az idegenforgalmat illeti, itt egy új hatáskört kaptunk, viszont még a megfelelő eszközök, a kívánatos mértékű eszközök nem állnak rendelkezésre, de itt is üdvözlendő, hogy a jelentéstevő arra szólítja fel a bizottságot, hogy konkrét programokra tegyen javaslatot. Tehát összességében jó munka készült, és ezt támogatni tudom. Köszönöm. Drán asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a jelentést. Három rövid megjegyzésem lenne. Az egyik, az első a kettes bekezdésre utal, ahol a bizottsági stratégiáról beszélünk. Azt gondolom, hogy itt valóban ragaszkodni kell ahhoz, hogy, a, hogy azt szeretnénk, hogy a koherencia a 2020-as program, illetve a kohézió kohézió alakuljon ki a 2020-as program és az energiaprogram között, a közlekedés az energiafelhasználás között. E, ehhez ragaszkodom azért, mert nem mindig utalunk erre. A bizottság nagyon sokat foglalkozik a kínálattal, de nem foglalkozik eleget a kereslettel, tehát erre mindenképpen ki akartam térni. A második megjegyzésem a hármas bekezdést illeti egy zöld könyv született 2009 áprilisában, amely arra kéri a bizottságot, hogy egy listát kép, készítsen a, azokról a projektekről, amelyek finanszírozásra, illetve társfinanszírozásra kerülnek, és ez meg is történt, illetve a Connecting Europe facilities megemlítése, talán ez még egy kicsit korai, hiszen ez még nem alakult ki teljes mértékben, és végül még egy utolsó megjegyzésem lenne a Cezár kapcsán. E, itt egy-két magyarázatra szorulnék, ami az előirányzatokat illeti. Azt hiszem, hogy az eredmények e, is e, meghaladták az elvárásokat. Szeretném, hogyha ezen a területen is meggyőző érveket kapnánk, tehát a, az előirányzatok, illetve a kifizetések tekintetében. Banucci úr következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az idegenforgalomra nem fogok kitérni, hiszen ez nem tartozik a mi tárcánkhoz. Ami a többi kérdést illeti, a TENTI program, T program jó ütemben halad. A 2011-ben egy időszakos felülvizsgálatra került sor. A gazdasági visszaesés, recesszió miatt bizonyos lassulást látunk, de az allokációkat mégis megfelelőnek tartom ezek szintjét. Ami az elő a forkáztokat illeti, látjuk, hogy a számvevőszék is elégedettségének adott hangot. A Marco Polo kapcsán lenne még egy megjegyzésem. 2009-ben láttuk azt, hogy voltak problémák a program megvalósítását illetően, Ezt némileg természetesen kiigazították, és bizonyos pénzforrásokat más programok finanszírozására fordítottak, ahogy ez itt is elhangzott. azt kell, hogy mondjam, hogy a kifizetések területén a hiányosságok normálisnak mondhatók, hiszen ha nincs meg a számla, akkor nem fizet az ember. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy kielégítő a helyzet, és nem lenne külön megjegyzésem ebben a témában. Köszönöm, hogy az elnök Araya Sanders asszony a Köszönöm szépen, elnök úr. Most vagy nem jól hallottam, vagy nem válaszolt a kérdésemre, de volt egy kérdésem azzal kapcsolatosan, hogy mi történik azzal a véleménykülönbséggel, ami a, a, kö, a mm, kötelezettségvállalások és a kifizetések között van, van itt egy különbség, és ezt összehasonlítva úgy láttuk, hogy valami probléma van. Most nem tudom, hogy a kommentár erre vonatkozott, vagyis, hogy mi történik ezzel a helyzettel. A kollégáim nagyon érdekes dolgokat mondtak, különösen a Cezárral kapcsolatosan. Biztos lesznek ezzel kapcsolatosan módosítók, hogy hogyan tudjuk a saját érdekünket demonstrálni. És a turizmussal kapcsolatosan szerintem még javítani is tudjuk a helyzetet ezekkel a projektekkel kapcsolatosan, ami pedig az erre következő felszólalást illeti a francia fordítást látom csak, de tényleg a negyedik pontban pontosan arról van szó, hogy a Connective Europe milyen költségvetési hozzájárulást kapott. Nem tudom, hogy ugyanígy kell -e ezt valóban megfogalmazni. A közelmúltban a bizottság bizonyos rendeleteket elfogadott, úgyhogy érdekelne, hogy ezek hogyan alakultak, és a bizottság képviselőjét pedig kérném, hogy adjon magyarázatot arra, hogy ez a különös helyzet hogyan merülhetett fel, hogy ne kelljen ezzel kapcsolatosan módosított benyújtanunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Banucci úr kíván erre röviden válaszolni. Igen, akkor a Cezárral kezdeném, és utána a Tentével folytatnám. A Cezár némileg veszített a lendületéből, és az első évben jól volt különösen lassú, azóta kicsikét felgyorsultak az események, és ez indokolja az át csoportosításokat, illetve a, következő évekre való átvitelt. Ami a tenté javaslatot illeti, kérem vegye figyelembe, hogy a fő program egy több éves program. 2010 végéig felülvizsgáltuk azokat a projekteket, amelyek elmaradtak a elvártaktól. Itt komoly hitelek halmozódtak fel, és ezeket arra kell felhasználni, hogy egy újabb pályázatot lehessen kiírni. És ezért így lehet optimalizálni a források felhasználását a teljes időszak vonatkozásában. Elnök, köszönöm szépen, Banocsi úr, a módosítók határideje január 11 dél, februárban szavazunk a szakbizottságban, az alkotmányügyi, illetve elnézést, a költségvetési szakbizottság márciusban szavaz, és lehetőleg, illetve valószínűleg májusban kerül sor a plenáris vitára, tehát január 11. Fleckenstein úr pedig a Cezár közös vállalkozás mentesítéséről fog most szólni. Köszönöm, elnök úr, viszonylag rövid leszek. A négy ügynökséget megvizsgáltuk, és gyakorlatilag, ahogy az anyagban is szerepel, mi a mentesítésre teszünk javaslatot, és mi pontosan azt vesszük figyelembe, amit a számvevőszék az elmúlt években ezzel kapcsolatosan írt, különösen a személyzeti felvételi eljárásokra vonatkozóan, amelyek módosultak, a repülésbiztonsági ügynökség esetében pontosan ezen a területen élt kritikával a számvevőszék, de ez nem indokolja a mentesítés megtagadását. A Cezár esetében pedig szeretnék arra utalni, hogy két költségvetési sor, az administratív, valamint a tanulmányok és fejlesztések sora 9%-kal túllépett az előirányzaton, ami nem lehet a normális helyzet, de ennek ellenére javasoljuk a közös vállalkozásnak a mentesítés megadását. Ami pedig a vasúti ügynökséget illeti, egy visszatérő probléma merült fel ismét, az Nevezetesen az, hogy five millió eurót hoztak át az előző évről, de ez már a korábbi évben is megtörtént, ezt sem fogadhatjuk el. Ha jól látom, akkor jövőre az ügynökség feladatainak átdolgozására kerül sor, és akkor kell majd ismét ezt a problémát elővennünk és megvitatni, de összességében a vasúti ügynökség esetében is elfogadjuk a mentesítés megadását. Tehát négy, mind a négy esetben ö, felfelé áll a hüvelykujjunk. Elnök, köszönöm szépen. Vlasztó asszony. Le César. Ami a Szezárt illeti, itt megadtuk a zöld jelzést Fleckenstein úr a 2010-es költségvetés esetében a mentesítést elfogadja, jóváhagyja. Ugyanakkor viszont vannak fenntartásaim a pénzgazdálkodással kapcsolatosan, különösen ami a vasúti ügynökséget illeti. Az Európai Vasúti Ügynökségnek meg kell felelnie a költségvetési elveknek, ugyanis nem fogadható el, hogy egyik évről a másikra átviszik az összegeket, mert töröltek bizonyos feladatokat vagy projekteket. A légi közlekedésben is fontos, hogy minél előbb véget vessünk annak a helyzetnek, ami a Cezár esetében is felmerült, nevezetesen a CO2 kibocsátás csökkentése eh, terén, illetve a, az utasforgalom eh, növekedése tekintetében. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a Cézárnak fel kell használnia a képződött feleslegeket, az 57 millió eurót, és engem is aggaszt az a kritika, amit a számvevőszék megfogalmazott a módszerekkel kapcsolatosan. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség kapcsán. De mint ahogy említette Frankenstein úr, erre majd januárban visszatérünk nem engedhető meg, nem tolerálható sem a diszkrimináció, sem a, az eltérő bánásmód. A számvevőszék jelentése is azt szorgalmazza, hogy a bizottság minél előbb adjon magyarázatot az ESA esetében. ugyanis itt az európai közbeszerzési szabályok érvényesülnek a tengeri ügynökségről most nem kívánnék szólni, hiszen a számvevőszék erről már szólt. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Fleckenstein úrnak a munkáját. Valóban ezeket az ügynökségeket pozitívan ítélhetjük meg, jól működtek, a költségvetésben is mutatkozik ez, nem faragtuk le a költségvetésüket, legalább annyit megkapnak, mint eddig. És én egyetet a Fleckenstein úrral, ami a sorrendet illeti, az MSZA esetében tűnik számomra a legjobbnak, ami az ESZÁT illeti. Itt felmerül a kérdés a felvételekkel, az munkatársak kiválasztásával kapcsolatosan, ugyanakkor ez nem indokolja a mentesítés megtagadását. A Szeszár esetében meg kell azt is vizsgálnunk, hogy az administratív kiadások esetében mi indokolja ezt az igen tetemes 11 százalékos túllépést, ami pedig a tanulmány és a fejlesztés területét illeti. Ez egy nagyon fontos projekt, tehát ott indokolható, de ami az administratív költségeket illeti, azt meg kell vizsgálni. Ami pedig a vasúti ügynökséget illeti, itt vannak bizonyos aggájaim. Már tavaly is pontosan úgy adtuk meg a mentesítést, hogy megkérdőjeleztük az át, összegek átvitelét, tehát akkor is azt mondtuk, hogy ennek ellenére megadjuk a mentesítést de minden esetre ez elfogadhatatlan, és haladéktalanul intézkedéseket kell hozniuk, hogy ezt korrigálják. Ezt mindenféleképpen meg kell tenni, és nem tudom, hogy nem lehetne ezt egy kicsikét erőteljesebben megfogalmazni a módosítóban. Ugyanis az jelenlegi gyakorlat elfogadhatatlan, és jövőre el kell kerülnünk, hogy ismét ebben a helyzetbe kerüljünk. Durant. Köszönöm szépen, Durán asszony. Igen, köszönöm szépen. A Cezárral kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Egyetértek azzal, amit Plesztasszony mondott. Szükség van arra, hogy a légiközlekedést jobban irányítsuk, jobban kezeljük. A adminisztratív költségek 11%-os emelkedését láttuk, és ez az egységes európai égboltot mozdítaná elő, ez pedig, ez egy politikai kérdés, Ugye már nagyon régóta beszélünk erről, tehát nem tudom, hogy hogy lehet a Cézár és a, az egységes égbolt közötti kapcsolatot alátámasztani. Ez az utóbbi, ez egy politikai kérdés. A Cézár esetében pedig meg kell nézni, hogy a 11%-os adminisztratív költségemelkedés minek köszönhető. Nem szeretném, hogyha ugyanolyan forgatókönyvet követnénk, mint a többi európai projektek esetében ami pedig azt jelenti, hogy nagyon gyakran kikerülnek az ellenőrzésünk alól, és nagyon magas költségekkel dolgoznak. Tehát a Cezár esetében egy piros jelzéssel szeretnének élni, a többi kérdés pedig politikai kérdés. Thank you, and... Köszönöm szépen, Riki úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid megjegyzésem lenne általánosságban, ami az ügynökségeket illeti mindig is azt gondoltam, hogy az ügynökségek közösségi eszközt jelentenek, közösségi intézményeket, és közösségi szinten meg kell vizsgálni ezeket, ezeket az ügynökségeket, de a tanács elég nehéz helyzetbe sodort őket. Aztán, ami a vasúti ügynökséget illeti, természetesen nagyon nagy nehézségekkel küzdenek, már két-három éve, de ki kell mondani, hogy hogy a, olyan, olyan, olyan küldetést adtunk a kezükbe, amely, amelyet elég nehezen tudnak teljesíteni. Van némi, vannak jogperes tehát peres ügyek, peres kérdések, és itt például megpróbáljuk föltárni az egyes vasúti balesetek okait, illetve hátterét, ugye er-, erre látunk példát az elmúlt években. Tehát meg kell próbálni ezeket a problémákat valahogy megoldani. Nagyon fontos, hogy az ügynökség versenyképességet emeljük, és hiszen az biztos, hogy nem tud mindennek megfelelni, de nem szabad büntetni őket, nem szabad súlyosbítani véleményem szerint a helyzetet. Figyelembe kell venni, hogy nem szabad mindent kérni, és mindennek az ellenkezőjét. Thank you, Mr. Bonucci again. Thank you. I will cover... Köszönöm szépen. Először is arról szeretnék szólni, hogy ez egy olyan helyzet, ami már ismeretes pár éve. Az a kérdés, hogy az ERA nagyon lassú a beszerzésben. Ennek az az eredménye, hogy elérik a második fél évet, és végre kell hajtaniuk a következő évben az erre vonatkozó feladatokat. És emiatt van ez a át tovább görgetés, tehát nagyon sok forrást kell átvenniük a következő évre. Másféle technikára volna szükség, például keret megállapodásokra, hogy felgyorsuljon a folyamat, és el lehessen kerülni azt, hogy ez a probléma a jövőben ismét előforduljon. Ami a Cezárt illeti, megadom a kollégámnak a szót, ő felelős a Cezárért, mert attól tartok, hogy a kiadásokat összezavarjuk. Az administratív kiadások a Cezár tekintetében továbbra is eh, ebben a eh, különítményben szerepelnek. Köszönöm szépen. Ahogyan a kollégám az imént kifejtette, az administratív eh, ráfordítások a teljes kötelezettségvállaláson belül értendőek, amelyeket a parlament is elfogadott, vagyis nem léptük túl az előirányzatot. A, a szemvevőszég arra hivatkozik, hogy az előirányzat összefüggésben 11%-kal magasabb a végrehajtás, és 9% a két költségvetési soron. Ez a múlt évekről áthozott kifizetésekre vonatkozik, vagyis egyáltalán nem léptük túl az administratív költségekre vonatkozó költségvetési előirányzatot. Fleckenstein, anything you want to add? Köszönöm Fleckenstein úrnak, van még hozzáfűzni valója, vagy pedig Belocsi úr még szeretne beszélni? Igen, az EASZ-val kapcsolatosan az, arról szerették volna, szerettem volna mindenkit tájékoztatni, hogy 2010-ben az EASZ megváltoztatta a számíteli rendszerét, modernizálta, és a többi ügynökség jelenlegi gyakorlatához akart alkalmazkodni, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőben megoldja a problémát. A másik dolog, ami felmerült, a toborzás az EASA-nál. Ők ezt a folyamatot is módosították, vagy eljárást, és úgy gondolom, hogy a jövőben nem lesznek ezzel kapcsolatosan nehézségek. Köszönöm, Fleckenstein úr, öné a szó. Gut, umso besser, wenn es bei der EASA jetzt besser läuft, dann haben Sie nur ein bisschen... Köszönöm. Annál jobb, hogyha jók lesznek a fejlemények az ESZ-nál, de a számvevőszék észrevételeit azért figyelembe kell venni. Ami az errát életi a vasúti ünnepséget, én nem ellenzem, hogyha erősebb megfogalmazást használunk összességében, de ha ez jövőre ismét előfordul, vagyis hogy a mentesítési eljárás nem hajtható végre, akkor ez nagyon kellemetlen dolog volna. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje január 11-e déli 12 óra, és a közlekedési bizottság februárban szavaz, és a plenáris ülés elé májusban kerül az ügy, ugyanúgy, mint a többi mentesítési jelentésnél. A határidő tehát január 11-e dél, ez a módosítók benyújtásának határideje. A következő témánk a légiutasok jogaira vonatkozik. Ez egy jelentés, amelynek előadója Taylor úr, aki sajnálatosan eltűnt, de útban van ide, senki nem mozduljon. I shall say a few words then. You may recall this is an own initiative report. Emlékeztetnék mindenkit, hogy ez egy saját kezdeményezési sű jelentés, amely a légjárműveken utazók jogaival foglalkozik járatörlések és késések esetében, illetve a mozgáskorlátozott utasok jogaival is foglalkozik a szöveg, és Taylor úr után pedig szeretném, hogy ha az EGSB képviselője is elmondaná véleményét Taylor úr, öné a szó. Utána pedig kérem, hogy a, kérdezem, hogy az EGSB képviselője jelen van-e. Akkor először hallgassuk meg Taylor urat. Kész, tessék. Thank you, Chair. Sorry about that. I was, uh... You were a bit early. Elnézést, egy kicsit előre szaladtak, de nem érdekes, én is gyorsan fogok beszélni, és akkor talán mindannyian szépen időben hazamehetünk. Köszönöm szépen a felvezetést, és köszönöm az árnyék előadó munkáját is. Nagyon sok civil szervezet és iparági szervezet is segített nekünk, ugyanúgy, mint az Európai Bizottság és a frakciótanácsadók, illetve a transztitkárság. Ők mind segítettek, hogy ezt a jelentést a jelenlegi állapotba tudjuk hozni. Az árnyék előadók megbeszélésén és később is a találkozások során úgy láttam, hogy eléggé széles körül az egyetértés a legtöbb kérdéssel kapcsolatosan a legutóbbi időkben az Európai Bizottság kiadott egy közleményt a 261 per 2004-es rendelet alkalmazásáról. Ez közös szabályokat alkalma, határoz meg a kompenzációról, amit az utasok kell, hogy kapjanak ha nem engedik fel őket a fedélzetre, és van, vagy járattörlés és a 1107-es rendelet vonatkozik a mozgáskorlátozott személyek utazásával, légi utazásával és az ezzel kapcsolatos jogaival. Sok Európai Uniós törvény foglalkozik ezzel a területtel, és a jelentés ezért a szélesebb kontextus is megvizsgálja az utasjogok kérdését európai szinten. A jelentés egészében hangsúlyozom, hogy mennyire szükséges fokozott jogbiztonságot teremteni, értelmezési világosságot és egységes alkalmazást az egész Európai Unióban. És nagyon fontos, hogy az Európai Bíróság határozatait beépítsék a 261-es rendelet felülvizsgálatába erre a közeljövőben kerül sor. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság fokozására is szükség van, világosabbá kell tenni, és meg kell erősíteni a jelenlegi jogokat, hogy ezeket a fogyasztók pontosan értsék. Nagyon időszerű ez a közlemény, hiszen a 261-es rendeletet a bizottság jövőre kívánja felülvizsgálni, és remélem, hogy ez segítséget jelent majd a következő jogszabályok felülvizsgálatában is, például a e, szervezett utazásokra vonatkozó irányelv és a szolgáltatási irányelv felvizsgálatában. Összefoglalva tehát a jelentés tartalmát, általánosságban úgy gondolom, hogy az általános keretek tekintetében nagyon fontos, hogy mindenki megértse e, jogait, hogy ezeket ki is tudja használni. Ezért fontos, hogy az utas jogokat egyszerűen, megfelelően és érthetően kell e, kommunikálni a utazás teljes időszaka alatt, már onnan kezdve, amikor elkezd eh, jegyet keresni egy utas, biztosítani kell ezeknek a jogoknak az alkalmazását az utazás teljes időtartama alatt. Éppen ezért a légi szállítóknak eh, kontakt személyeket kell kinevezniük minden érintett repülőtéren, ehhez azonnali döntésre van szükség, vagyis ők hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a kártérítésre, a az útvonal módosítására vagy egyéb megoldásokra vonatkoznak. Független végrehajtási testületekre van szükség, hogy ők itt vizsgálják meg a panaszokat, és a vitákat a légitársaságok és az utasok között, és hogy szankciókat vessenek ki, ha szükséges, formalizálni kell az európai hálózatot, a végrehajtási hálózatot, ezt a bizottságnak kell koordinálnia, és információt kell közzétennie a kapott panaszokkal kapcsolatosan. Az általános keretekkel kapcsolatosan fontos, hogy az utasokra csőd vagy fizetésképtelenség esetén, vagyis a szállító csődje az légitársaság csődje esetén és megfelelő biztosítás vonatkozzon, és itt is fontos az árátláthatóság, hogy a közzétett ár, amit a weblapon talál az utas, pontosan tükrözze a végső árat, amit majd meg kell fizetnie az adott utasnak. Az utasoknak jogot kell adni, hozzáférést kell adni az információkhoz, azzal kapcsolatosan, hogy a hogy milyen nyilvántartásokban szerepelnek utasként és a, a jegy eh, foglalási hibákat ki kell tudni később igazítani. Sokszor van, hogy valakinek eh, rosszul írják a nevét, és eh, akár 40 fontba vagy euróba kerülhet, hogy kiigazítsák ezt az adatot, csak egy kis kiigazítás miatt ezzel is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Az alapvető jogok egyike a biztonságos utazás, ezért alapvetőnek tartom, hogy minden eh, utas, a két évnél fiatalabbak is eh, biztonságos ülést kapjanak eh, a repülőgépen. Végül pedig az utasoknak joguk van információhoz a környezeti hatásokkal kapcsolatosan, vagyis hogy milyen környezeti hatásai vannak a légi utazásnak Szeretnénk támogatni a bizottság folyamatos munkáját, hogy objektív összehasonlítás történhessen különböző járatok és különböző utazási modalitások környezeti hatása között. Ami a 261-es rendeletet illeti, amely kártérítési rendszert határoz meg, a késés, törlés, esetére. Itt nagyon fontos a jogértelmezés világossága, egyértelműsége. Felhívom a bizottságot ezért, hogy a következő felül, felülvizsgálatban, a 261-es rendelet felülvizsgálatában vegye figyelembe az Európai Bíróság jogértelmezését a különböző fogalmak és meghatározások tekintetében, ami a különleges körülményekre vonatkozik, illetve a kártérítési szabályokra. Nagyon fontos, hogy az Európai Bíróság betöltse ezt a szerepét, és többször feltették azt a kérdést, vagy kérést, hogy állítsunk össze a különleges körülményekről egy listát, de én nekem az a meggyőződésem, hogy bármilyen hosszú listát írunk, mindig lesz egy újabb rendkívüli körülmény, ezért nincsen ilyen lista. Ami pedig a az utazás megszakítását illeti, vagy lehetetlenné válását, erről tájékoztatni kell időben az utasokat, meg kell indokolni a késést vagy járattörlést, és alternatív lehetőségeket kell számukra biztosítani az utazáshoz, akár más közlekedési modalitásokkal is, és az utas választhasson a kártérítés, a visszatérítés, az útvonalmódosítás, módosítás, és egyéb megoldások között. Hogyha valaki sajnálatosan elveszíti a csomagját, akkor hasonló jogokat kell, hogy élvezzen, mint hogyha maga az utas került volna máshová. Ami a legkiszolgáltatottabb utasokat illeti, az utasoknak jogot kell biztosítani arra, hogy frissítőket vásárolhassanak, szállodai szolgáltatást vegyenek igénybe, és ezeket a költségeket megterítsék számukra. Mechanizmusokat kell kidolgozni a bizottságnak arra nézve, illetve azzal a kitétellel, hogy a jelenlegi jogi szintek, jogosultsági szintek nem csökkenthet, lehetnek a 1407-es rendelettel kapcsolatosan, ami a mozgásban korlátozott személyek jogait illeti a légiközlekedés során. Úgy gondoljuk, hogy korlátlan hozzáférést kell, korlátozottság nélküli hozzáférést kell biztosítani ennek a felhasználói csoportnak is. A kiképzés hiánya, illetve a fizikai infrastruktúra hiányossága a repülőtereken és a repülőgépekben akadályt jelentenek. Nagyon sokat tehetünk a hozzáférés tekintetében, ahogy megfelelően alakítsák ki a repülőgépek ajtaját, kerekesszékes és egyéb mozgáskorlátozottsággal rendelkező emberek hozzáféréséhez, illetve hogy ők is használhassák ezeket és vezető kutya használatával is fel lehessen szállni a repülőgépekre, és hogy az is fontos, hogy az ilyen betegek ingyenes oxigén hozzáférést kapjanak, hogyha ez szükséges. És teljes kompenzációra van szükség. Itt van egy 1200 eurós határérték, szerintem nem szabad ilyen határértéknek lennie. Ez nagyon drága lehet ez a berendezés bizonyos esetekben, ezért fontos, hogy ezzel is foglalkozunk megfelelő módon. És ami a mozgás mozgáskorlátozottak és fogyatékossággal élők hozzáférését illeti, teljes akadálymentességet kell biztosítani úgy, ahogy ez az ő szükségleteiknek megfelel. Ennyit az én bevezetőmről, és kíváncsi vagyok a véleményekre, illetve a bizottság hozzáfűzni valóira. Köszönöm szépen. Először is Hernández Batala urat üdvözlöm. Az EGSB részéről ő a jelentéstevője ennek a témának. Úgyhogy ha most kíván szólni, akkor megadom a szót, és utána a kollégák következnek. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, képviselő hölgyek és urak. Az EGSB a, szak, a közlekedésre specializálódott szekció közreműködésével feltett bizonyos kérdéseket, amelyek erre a két rendeletre vonatkoznak. Beszélünk most a 261-ről és a 1107-esről, 2007-es ez, 2006-os, és két alkalommal tartottunk megbeszélést, valamint köz meghallgatást is a szektor képviselői részvételével. Először is mint minden felszólaló elmondta, hogy nagyon fontos egy reform. Meg kell változtatni a szabályokat, mert ennek a két rendeletnek a rendelkezései, különösen a 261-ről beszélek, nem világosak, és nagyon fontos az Európai Bíróság jogi gyakorlata és ítélkezési gyakorlata, és ezt is be kell építeni az új jogszabályokba a felülvizsgált jogszabályokba. Mm, pontosabban meg kell határozni a jogok hatókörét, illetve a különleges körülmények körét és leírását. Persze nagyon fontos, a de, nagyon nehéz ezt a definíciót megalkotni, de minél nyitottabb listára és meghatározásra van szükség, hogy a különböző esetek és értelmezések mind beleférjenek. Harmadszor pedig nagyon fontos a segítségnyújtás az utasoknak, vagyis, hogy konkretizálni kell ezt a fogalom meghatározást, hogy ennek mi a hatóköre, vagyis a segítségnyújtásra vonatkozó jognak a beszállás megtagadása, a járattörlés, illetve a késés esetében különösen fontos ez, a bíróság joga pontosan erre vonatkozik, ezzel már egy kicsit bővült a szabályok köre. Kidolgoztunk egy dokumentumot, amely tartalmaz egy listát azokról a témákról, amelyek számunkra a legfontosabbak. Különösen nagyon konkrét témákat tartalmaz ez, például az olyan helyzetek szabályozása, amelyek például a járatok átütemezésével kapcsolatosak, lekésett ka- ö, ö, csatlakozáshoz és egyéb témákhoz. Végül pedig, elnök úr, az 1107-es rendelet egy viszonylag közelmúltbeli rendelet, de különösen a mozgáskorlátozottak tekintetében nem időszerű már ez a rendelet, ezért pontosabban meg kell határozni az értelmezést például arra nézve, hogy hogyan definiálunk egy korlátozott mozgás képességű szemét. Meg kell vizsgálni, hogy milyen javaslatokat tehetünk majd a rendelet felülvizsgálatában. Röviden így foglaltam volna össze a jelentésünk tartalmát, ezt a bizottságnak már átadtuk, és a szakbizottságnak is nagyon szívesen rendelkezésére bocsátjuk, és várom a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Batala úr, hogy elfáradt hozzánk, és beszámolt az egész részéről. A néppárt részéről Zasszáda úr. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az erőfeszítéseit, a jelentés elkészítését. Nagyrészt egyet értünk a javaslataival, de van néhány eleme az anyagnak, amit pontosítani kéne, vagy konkretizálni. Először is általánosságban. Meg vagyok győződve arról, hogy a 267-es rendeletet mindenféleképpen át kell dolgozni, és egy szövegben kell, hogy megjelenjen az utasok joga. És minél előbb el kell dönteni azt is, hogy mit értünk rendkívüli körülmények alatt. A legjobb rendelet ellenére illetve az sem biztos, hogy működik, hogyha az érintettek nincsenek tisztában a jogaikkal. Tehát a közösség szintjén kellene elkezdeni a tevékenységünket, és fokozni az utas jogokról való tájékoztatást. Fontos, hogy az utasok tudják, hogy hogyan élhetnek eh, a jogaikkal. Negyedsorban a rendelet, 261-es eh, eh, rendelet 11-es, 19-es cikke foglalkozik azzal, hogy kit terhel elsőlegesen felelősség az utasokkal szemben. Tehát amikor a légitársaságok felelősek minden olyan negatív dologért, ami az utasokat vagy a fogyászukat éri, érinti. A légi társaságok más harmadik féle szemben érvényesíthetnek kártérítési igényt. Ha például rosszul rakják ki a podgyászt, eh, akkor eh, egyértelműen a földi kiszolgáló személyzet a felelős, de az utast ez nem érdekli. Őt az érdekli, hogy minél előbb kártérítést eh, kaphasson, és ezt a légitársaságnak kell mm, nyújtania, hiszen a légitársaság áll kapcsolatban az utassal. És aztán ezt követően a légitársaság érvényesíti ezeket, vagy ezzel járó költségeit a földi kiszolgálókkal szemben, akik felelősek a kárért. Ötöt sorban a 1107-es rendelettel kapcsolatosan ez jó szándékot tükröz, de a megvalósítás nem tökéletes. A fogyatékkal élők vagy korlátozott mozgású, mozgásképességű emberek jogairól is gondoskodni kell. Egyes légitársaságok plusz díjat számítanak fel, azért, hogy az ilyen személyek mozgását elősegítő berendezéseket, készülékeket fedélzetre vigyék. És ugyanez vonatkozik a gyermekkel utazó anyákra is. Szerintem a PRM fogalmát pontosabban kellene definiálni ez a korlátozott mobilitású vagy mozgásképességű emberek fogalma. És most néhány javaslatra kitérve. A hatos bekezdés konkrétan említeném, az utasoknak biztosítani kell, hogy a PNR adatokról tájékozódhassanak, tehát a, az utas regisztrációs adatokról, és az utasok nak tilos megtagadni a beszállást a PNR adatok alapján, ha például terrorizmus gyanúja merül fel velük szemben. Ugyanis a, nem a légitársaság dolga értelmezni ezeket az adatokat. Ezen kívül a foglalásnál elkövetett eh, nyilvánvaló hibákat eh, ingyenesen kell korrigálni. Hogyha valaki rosszul írja le a nevét, eh, vagy rossz születési dátumot ad meg, akkor érvénytelen a jegy. És 48 órát lehetővé kell ha 48 órát teszünk, vagy biztosítunk a visszalépésre, ez is gondot okozhat. Minden esetre annak látom lehetőségét, hogy ezt két órára csökkentsük. Vannak bizonyos kételjeim a jelentéstevőhöz hasonlóan, hogyha valaki csak egy útra vesz jegyet, oda útra nem. fontos, hogy a jegyet az utas átruházhassa a harmadik félre. És ez különösen karácsony előtt egy fontos lépés. Habár ez spekulációra adhat okot, hogyha valaki jó előre megveszi a jegyet jó áron, és később drágában másra átruházza. Itt bizonyos díjat lehetne felszámítani. Még egy problémát a PNR adatokkal kapcsolatosan, ami a 13-as bekezdést illeti, nem értek egyet azzal, hogy ha valakinek elvész a podgyásza, ugyanolyan jogot, kártérítési jogot élvezenek, mint azok, akiknek az gépe késett, vagy törölték. Ez ugyanis visszaélésre adhat okot. Az elveszett podgyász esetén ha ebben az esetben is joguk lenne szállodára vagy ingyenes étkezésre, akkor csodálatos módon szerintem nagyon sok podgyász tűnne el. azok, azon utasok esetében, akik oxigén palackot használnak, az ilyen készülékeket természetesen lehetővé kell tenni számukra, és majd a módosítóimat be fogom nyújtani. Köszönöm. Én azt hittem, hogy a spanyolok beszélnek gyorsul, de hát tévedtem. Következő kolléga. Köszönöm szépen elnök úr, és külön köszönöm eh, Taylor úr kiváló munkáját. Nagyon fontos ez a jelentés, ugyanis az azt jelenti, hogy valamit tudunk tenni az eh, utasok, az, az európai polgárok számára annak érdekében, hogy tisztában legyenek a jogaikkal. Jó, kiegyensúlyozott, jól szerkezetben készült jelentésről van szó. Néhány részletkérdésre szeretnék csak rávilágítani. Taylor úr említi, hogy pontosítani kéne a rendkívüli körülmények definícióját az EGSB-s kollega is erre utalt. Ez mindenféleképpen a fogyasztók érdekeit szolgálná, hogy pontosan tudják, hogy meddig terjednek a rendkívüli körülmények, hogy hol vannak a felelősségi körök, és ezt nagyon könnyen lehetne így beazonosítani és észszerű időn belül le lehetne zárni az ezzel kapcsolatos vitát. Ezen kívül pontosítanunk kellene, illetve tisztában kellene látnunk az utas adatok kérdését is, hogy mit lehet rögzíteni. Ugyanis például az étkezési preferenciák vagy vallási adatok, hitelkártya adatok esetében talán kicsikét túlzásnak tűnik az adatbekérés. Tehát csak a legszükségesebb adatokat lehessen rögzíteni, amelyek lehetővé teszi a légitársaságok megfelelő működését, illetve az utasok legjobb kiszolgálását. Ami pedig a foglal, tehát ez ami a foglalást illeti és a hatos bekezés utolsó részében arról van szó, hogy az utasok esetében nem lehet visszautasítani a beszállást a PNR adatok alapján, vagy arra hivatkozva, ha csak nem terrorizmus gyanúja merül fel. És ezt követően aztán úgy folytatódik a szöveg, hogy mi történik akkor, hogyha ez a gyanú felmerül, akkor ez a rendőrség, a rendészeti szervek feladata kell, hogy legyen, és nem a légitársaságé, mert egyébként olyan feladatokat kapnak, amelyekben nem illetékesek. És ezen esetekben csak az illetékes hatóságok járhatnak el. Egyetétek azzal, hogy a teljes átláthatóságot biztosítani kell az árak esetében. Nagyon gyakran mi magunk is képviselőként tapasztaljuk, hogy a meghirdetett ár különösen a fapados légitársaságok esetében nem az az ár, amit végül is megfizetünk. Tehát mindenféleképpen oda kell hatni, hogy az esetlegesen felszámított költségek indokoltak is legyenek. Hogyha online, interneten vásárolunk jegyet, később esetleg kiderülhet, hogy olyan költségek is járulnak még hozzá, amivel nem számoltunk, például a bank tranzakció költsége, In sostanza si fa pagare al consumatore perché si potrebbe verificare un ritardo o una cancellazione e la az utas, nem az utasnak kell megfizetnie az esetleges törlésekből vagy késedelemből fakadó költségeket. Mert ez olyan lenne, mintha saját magukat kártérítenék. durante tutte le, fasi del volo è essenziale. az út minden szakasza fontos, különösen ha figyelembe vesszük a gyermekek jogait, például a két év alatti gyermekek esetében nagyon fontos, hogy megfelelő ülést kaphassanak, és ne a mamájuk ölé, ölében kelljen végig utazniuk. És tehát ezen a területen valami rendet kéne teremteni, és biztosítani a biztonságos utazási körülményeket a gyermekek esetében is. A légitársaságoknak biztosítani kell a megfelelő felszereléseket ehhez, még a legkisebb csecsemők esetében is. jó példák vannak, például a gépjárművek, az autó, ülések esetében. Természetesen a gazdasági válságra tekintettel sok család nem, enged, nem tudja megengedni magának, hogy a két-öt év közötti gyermek esetében teljes áru jegyet vásároljanak, Egyet értek a 18-as ponttal is, tehát az elveszett podgyászok esetében olyan, olyan jogokat, kártérítési és segítségre irányuló jogokat kell, hogy élvezzenek az utasok, mint a késedelmes járatkésések esetén. ugyanis a, az emberek egy meghatározott szerződés alapján utaznak. Elnök, én kérem a kedves kollégákat, hogy vegyék figyelembe az időt. Következik Grisbeck asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Nagyon remélem, hogy a időkereteket be tudom tartani, de mennyi, mennyi időm van? Egy percem? Öt, hét, tíz? Mennyi? öt? Nos, rendben, megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Én is köszönettel tartozom az első konstruktív eszmecseréért itt az elmúlt hetek folyamán, és egyszerűen szeretnék egy-két gondolatra kitérni, illetve amit nem tudok most itt elmondani az idő szorításában, azt majd módosító javaslat formájában be fogom adni. Az európai jogszabályokra többen utaltak, illetve az EGSZP tagja is utalt rá. Azt hiszem, hogy ez eléggé konszolidált, eléggé egyforma, egy, ö, egységes, világos, és elég világos, ö, és meghatározza a felelősségi területeket legalábbis elméletben. Ö, de aztán ugye megszületett ez a jelentés, hiszen van jó pár olyan elem, amelyet pontosítani kell először is az utas jogok alapján, az utas jogok szempontjából. Taylor uh, kollégánk beszélt a, a utasoknak nyújtandó információról, illetve az ehhez való joghoz. Ennek érthetőnek kell lenni ennek az információnak, és valóban jó lenne, hogyha egy egységes jogszabály születne ezen a területen. Aztán, ami a telefonos kapcsolatfelvételt illeti, különösen a fapados járatok esetében, gyakran ez egyáltalán nem működik. Amikor gond van, akkor nem lehet velük felvenni a kapcsolatot telefonon. Ami pedig az adatok pontosítását illeti, illetve korrigálását, ez is egy nagyon fontos jog, és ezt is egyértelműen meg kell fogalmazni. Aztán van még egy apróság, ami, amit nem igazán értek, tehát remélem, hogy itt kapok valami magyarázatot, hogyha jól értem, akkor arról van szó, hogy az utasnak föl kell használnia a, a a járatát, tehát az a megvett jegyet. Tehát, de ezt nem igazán értem, hogyha valamilyen más okból valaki eljut a célállomására, de nem repülővel jutott oda, attól miért ne használhatnám fel a visszautat? Hiszen ez fontos az utas számára, ezt szerintem pontosítani kéne. Ami pedig a, a csomagok elvesztését, illetve késedelmes megérkezését illeti, ugye ezt természetesen sokan tapasztaltuk már, nagyon sok ezer utast érint ez a probléma. És hogyha végül vannak olyan, vannak olyan csomagok, amelyek megérkeznek, de vannak olyanok, amik nem. Két kolléga ugye azt javasolja, hogy a késedelmes megérkezés esetében legyen szó akár utasról, akár csomagról, kompenzációt kapjon, de szerintem itt meg kell találni az egyensúlyt, hiszen különbség van a két dolog között, tehát az egyrészt a csomag elvesztése, másrészt pedig az utas késedelmes megérkezése között. Tehát itt különbség van a két dolog között, itt valamilyen arányos megoldást kellene találni. És végül, ami a PNR kérdését illeti, egyetértek a jelentéstevővel. Itt is ugye um, egy egyensúlyban levő megoldást kell találni. Meg kell, meg kell nézni, hogy uh, hogy ne, enge, tehát ne legyen olyan helyzet, hogy valakit nem engednek fel a repülőre a dossziéja miatt, megfelelő hatóságoknak kell ezt megvizsgálni, tehát a rendőrségnek vagy a biztonsági hatóságoknak, és ők kell, hogy irányítsák ezt az egész műveletet, mi szerint valakit esetleg nem engednek föl a repülőre, vagy pedig az utolsó pillanatban visszafordítják Itt inkább a biztonsági, illetve a rendőri szakemberek fellépéséről van szó, nem pedig a légi közlekedés, a légitársaság fellépéséről. Ami a 1107-est illeti, fontosnak tartom, hogy egyforma jogokkal rendelkezzenek az, az utasok, gondolok itt a mozgáskorlátozottokra, minden körülmény között biztosítani kell a mozgáskorlátozott ember repülőre való feljutását, és hogyha biztonsági okból nem szabad ezt korlátozni. Természetesen felmerül a fapadosok fapados légitársaságok kérdése, hiszen itt eléggé agresszív üzletpolitikát folytatnak, megpróbálják lenyomni az árakat, és sokszor diszkriminatív politikát alkalmaznak. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha egyértelmű szabályozás születne a PNR tekintetében, és már a, a, a repülőjegy lefoglalásakor ez egyértelművé válna, ugyanígy Ugyanez vonatkozik a csomagokra is. Elnézést kérek, hogy túlságosan gyorsan beszélek, de azt hiszem, hogy amennyiben a mobilitását korlátozzák egy ilyen személynek, mindenképpen kártérítést kell fizetni, és meg kell őrizni ennek a, utazó személynek az integritását, illetve a méltóságát, akkor is, hogyha mozgás Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon jó példát adott arra, hogy 5 percen belül mennyi mindent el lehet mondani. Foster asszony következik. Azt hiszem, hogy itt más vélemény fog következni, ugye? Tessék, akkor tessék, megadom a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, megpróbálok egy-két konkrétumra szorítkozni, hiszen azt gondolom azért vizsgáljuk meg újra ezeket a szabályozásokat, mert ugye a, felmerült a vulkáni hamu által okozott fennakadás, illetve a bírósági döntés, és ha jól értem, akkor az eredeti szabályozásban már nagyon sok minden benne van, hiszen a mi szakbizottságunk foglalkozott ezzel az első alkalommal, ez még mindig érvényes, és véleményem szerint ez az eredeti jogszabály nagyon jó. Aztán ez természetesen nem jelenti azt, hogy ahogy telik az idő, nem kell visszatérni egy-egy részhez. Ahogyan a jelentéstevő elmondta, volt egy árnyékjelentéstevő ülés, és ott elfogadta azt, amiket mondtunk, de hát azt látjuk, hogy a, a jelentés tervezet illetve a megszületett dokumentum ugyanaz, tehát nem, nem látok semmit, semmit tükröződni abból, amit az árnyékjelentéstevők mondtak. De hát ennyit a jelentés tevő munkájáról, hát ő dönthet ezekben a kérdésekben. Aztán két konkrét kérdés, ami a különleges helyzeteket, körülményeket illeti. Van itt először is ott van a force majeure, másrészt pedig a különleges körülmények esete. Nagyon sokat ezek közül nemzetközi szinten is elismernek. Azt hiszem, hogy a nehézség abban van, hogy hogyan állítunk össze egy listát, hol kezdődik, hol ér véget ez a lista. Ez tényleg azt hiszem, hogy egy elég kemény dió. A 295-ös pontban, ez benne van, ugye ez a Montreali Egyezmény, utal, elég jó ez a megfogalmazás. Szerintem lehet, hogy némi változtatásra szükség van, de azt hiszem, hogy a 14 és a 15-ös az elég jól összefoglalja ezt a kérdést. Ha tartalmi kérdéseket nézzük már, akkor azt látjuk, hogy a, nézzük a 6-os és a 7-es. Nos, a PNL szerintem egy teljesen más területre tartozik, más szabályozás. Itt nem, kell, nem kellene jogi témákba bonyolódni. Lehet, hogy erre ezzel kapcsolatban majd mond valamit jelentéstevő, de hát ezt elég problematikusnak tartom. Ami pedig a csőd kérdését illeti, erről beszéltünk már, a, Strasz, beszéltünk már Strasbourgban, Nézzük, hogy mi a bizottság véleménye, hogyan fogják kezelni ezt az ügyet az ügynökségek esetében, a biztosító cégek esetében, és nézzük, hogy mi, mit tudnak tenni, hogyha ilyen körülmények merülnek föl. Tehát kíváncsi vagyok a véleményükre. Ami pedig a jegy, jegyeket, jegykiadást illeti Kriszpe kollégának utalnék, az ember vehet csak oda útra, tehát egy jegyet, vagy vehet vagy vehet jegyet. És ugye ezt látjuk, ez ellentmond azzal, amit a zöldek mondanak, hiszen a végén üres székekkel, üres ülésekkel fognak közlekedni a járatok. Nem nekem kell ezt a kereskedelmi döntést meghozni, de hát ezen el kellene gondolkozni. Ami pedig az átadhatóságot, átruházhatóságot illeti, azt hiszem, hogy itt valóban felelősséget kell vállalni, és ugye itt már rögtön rá is tértünk a PNR és egyéb kérdésekre. Aztán még egy-két megjegyzéssel élnék, a jelentéstevő a kompenzáció témáját megnyitja, de hát ez olyan, mint a purgatórium, rémálom volt ez a szabályozás, most újra, újra meg akarjuk nyitni ezt a kérdést, újra elő akarjuk venni, hát ez már akkor is rettenetes volt. Tehát vannak olyan területek szerintem, amelyekre nem kellene visszatérnünk. A önállóan utazók Azt hiszem, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk azon emberek esetében, akik, akik ezt választják. Ami pedig a név megváltoztatását illeti, 48 órát nem tartom jónak, hiszen változnak az árak. Ami pedig a podgyászt illeti, itt ismét a Montreali Egyezményhez kell igazodnunk, ebben elég egyértelmű kitételek vannak. Azt látjuk, hogy a jó légitársaságok ezt megpróbálják meghaladni, és még nagyobb kompenzációt adni. Volt, volt erre példa az én tapasztalatomban is, volt egy károsult csomagom, és aztán kaptam egy új bőröndöt. Ami pedig a kísérettel utazók kérdését illeti, illetve ott az oxigén hozzáférést. Az oxigén ingyen és bérmentve kapja az ember a járaton. A fő kérdés azonban az, hogy mi a helyzet azzal az utassal, aki 24 órán keresztül oxigénellátásra szorul, milyen berendezéseket kell használni annak érdekében, hogy ő biztonságosan utazhasson. Azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű kérdés, hiszen ez ugye nagymértékben függ az utas állapotától. Aztán nagy a különbség, hogyha valakit be kell emelni a, a ö, repülőgépbe, illetve ha valaki a saját lábán tud beszállni a gépbe. Aztán, ami a, gyermekeket illeti, a gyermekek nem, szám, nem számítanak mozgáskorlátozottnak. Azt hiszem, hogy a mozgáskorlátozottak, tehát a például kategóriáját pontosan ismerjük, és annak pontos definíciója van. Nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor különbséget teszünk a két kategória között nyelvileg, hiszen itt egy nemzetközi közlekedési formáról van szó. Van egy-két olyan dolog, amire rá tudnék bólintani a jelentésben, de azt hiszem, hogy nagyon sok olyan terület van, amely véleményem szerint nem elfogadható, és igazából nem látom, hogy miért kellene ebben a szabályozásban ezt ismét elővenni. Tehát jó pár javaslatot be fogunk nyújtani, és azt hiszem, hogy a szakbizottság tagjai majd döntenek, Természetesen lehetnek kívánságlisták, de azt hiszem, hogy a valóságot is figyelembe kell venni. Köszönöm. Mr. Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Ne aggódj, Michael. A következő sorban te leszel az első, sőt, a következő felszólaló után te jössz Ja, also nochmal Dankeschön. Tehát még egyszer köszönöm. Köszönöm Taylor úr tervezetét. Három rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az első egy általános probléma az idő. Teljesen helyén valónak tűnik, hogy az utas jogokat erősítsük, de valahol a kötelezettségekről is beszélnünk kell aki repülőn utazik, annak is bizonyos kötelezettségei vannak a biztonságos repülés tekintetében. Másodszorban a rendelet a fogyatékkal élő utasok esetében ezt már régóta át kellett volna üntetni, illetve végre kellett volna hajtatni. Itt most mindegy, hogy ki terhel a felelős, a légitársaságok is tehetek volna valamit annak érdekében, hogy az öt éve már megszületett rendeletet végrehajtsák. Én többször tapasztaltam, hogy különböző fémprotézissel rendelkező utasok esetében a biztonsági átvilágítás hogyan történik. Itt egy közös belső piacról beszélünk, erre egy, ehhez egy európai modellre is szükség lenne az egymás kölcsönös elismerése tekintetében. Talán Taylor úr felszólíthatná a bizottságot arra, hogy erre vonatkozóan egy közös szabályozást alkosson. Köszönöm, Kramer úr, Öt percben. Először is. Ami az utasjogokat illeti, itt nem arról van hogy ezek mindig érvényesülni kell, hogy az árak az egekig szökjenek. Az utasjogokat szeretnénk minél kevésbé érvényesítetni, mert ez azt jelenteni, hogy minden rendben van, és a légitársaság nem a nyereség maximálásra törekszenek. A késések esetében nagyon sokszor hivatkoznak arra, hogy a bejövő gép késett. Kérdezem, hogy miért ennyire szoros a menetrend. Ez egy szégyen az Európai Unió esetében, hogy őt órás késések van kötve az utasjogok érvényesítése, vagy a három órát is figyelembe kéne venni a vasúti közlekedésben egy óra esetében 25 százalék, két óra esetében 50 százalékos a kártérítés, és a repülésben ez messze-messze elmarad ettől. Én többször is tapasztaltam, például Szófiából repültem Bécsből, télen 6 órát késett a gép, mert havazott, mint hogyha soha nem havazott volna még Bécsben lezárták a repülőteret, és ebből fakadt a 6 órás késés. Amikor én írtam a légitársaságnak, azt mondták, hogy 25 euróval kártérítenek, ami eléggé nevetséges. Olyan időpontban érkeztem meg Bécsben, amikor se vonat nincsen, se semmilyen tömegközlekedés, az a taxira se volt elég. Tehát a légitársaságok ilyen jellegű eljárása esetében magán ügyvédi irodákhoz is lehet fordulni, és a 25%-ot érvényesíteni. Az Eberlinnel kapcsolatban is mit eddig vártak, hogy az ügyész, ügyvédekkel kiegyeztek, mert el akarták kerülni az ítéletet. Végül is jogállamban élünk, és a jogokat itt érvényesíteni kell. Ha én magánszemélyként háromszor, négyszer leveleket írogatok, akkor mindig is egy magasabb fórumra, fórumhoz utasítanak. A vasúttársaságok pontosan tudják, hogy az esetek 90%-ában meg tudnak állapodni az utassal, a légitársaság esetében 90 ban nem. Végezetül pedig, ami az adatok, téves adatokat illeti, ha én rosszul írom le a nevem, és ezt javítanom kell, akkor most mi a különbség, hogy ez két óra vagy 48 óra? Az is előfordulhat, hogy a légitársaság olvassa rosszul a nevemet, és a, a visszaúton is megtiltják a beszállást. miért nem járunk el másképpen? Nyilvánvalóan ingyenesnek kell lenni ennek a módosításnak. A kérdés az, hogy az ülés még szabad-e? Tehát a légitársaság a az egésznek a csúcsa, és nem engedhetjük meg, hogy itt tisztességtelen verseny legyen a repülés és a vasúti közlekedés között. Tisztességes szabályokra van szükség mindenki esetében, akár egy óra, akár két óra. Itt nem szubszidiaritásról van szó, ez európai felelősség. A vasútársaságok esetében a szubszidiaritás soha nem érvényesülhet. Tehát vagy európai szabály mindenkire, vagy semmi. Ezért tartom helyesnek, hogy ezt ismét felülvizsgáljuk, de még egyszer, messze vagyunk még mindig attól, hogy milyen jogokat élveznek az utasok a vasúton. Köszönöm szépen, Higgins úr. Öt percben, Higgins úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán még az öt percet sem fogom kitölteni. Vannak olyan aspektusai ennek a jelentésnek, amelyek nagyon jók, de kicsit túl messzire megy abban, hogy hogyan próbálja kényeztetni a fogyasztókat és az utasokat, hiszen már egy nagyon hatékony rendszer van életben az utasjogokkal kapcsolatosan, ez már bizonyított, és nagyon hatékonyan működött a vulkáni hamu esetében is. Természetesen az utasoknak több információt kell adni, ebbe igaza van az ötödik bekezdéssel is egyetértek, alapvető jelentőségű a törlésekkel kapcsolatos kitétel, nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy eltűnnek a légitársaság szak képviselői Nyolcas bekezdés. A Ryanair példáját tudom felhozni, amikor mindenféle díjat kitalálnak, nem tudom, hogy hova mennek mindezek a pénzek, nem értek egyet azzal, ami az 48 órás szabályt illeti, ez túlságosan hosszú a tízes bekezdést el tudom fogadni az átruházhatósággal kapcsolatosan 16. bekezdés, ezzel egyetértek, 18-as elveszett podgyász. Ezt egy kicsit szigorúbbá kell tenni, nem reális, hogy késett podgyászért ugyanúgy kárpótolják az utast, mint hogyha maga az utas szenvedett volna késedelmet. 19. bekezdést, ezt ki kell egészíteni azzal, hogy az utas e-mailen is felveheti a kapcsolatot a légitársasággal 21-es, ez felvethet problémákkal, hiszen van, amikor túlságosan magas ez a díjtétel, 22-es túl nagy probléma, nem reális, ki kell húzni a szövegből, már egyeztettünk erről a raportőrrel, 30-as az mozgáskorlátozottak által használt eszközökkel kapcsolatosan, még egy dolog van, amit hangsúlyozni szeretnék, ez pedig eh, ahhoz kapcsolódik, hogy ugyanazok a jogok vonatkozzanak minden szállítási modalitásra, de én nem eh, támogatnám azt, hogy például a buszközlekedésben is ugyanazok a szabályok érvényesüljenek, mint a légiközlekedésben. Köszönöm, Higgins úr! Hogyha csak néhány percet adnának nekem, és aztán visszaadjuk 5 percre a szót az előadónak, akkor én annyit mondanék el, hogy úgy gondolom, először is a jogszabályokban olyasmit kell érvényesíteni, hogy bármely légitársaság, amely azt mondja, hogy operatív okokból késik a járat, 5 millió eurós szankcióval sújtható, hogyha ez egy kifogás, tehát nem tudják, nem akarják megmondani, hogy mi a probléma az utasoknak. Tehát én nagyon gyanakó vagyok, amikor azt mondják, hogy operatív okokból késik egy járat. Ez mit jelent? Én erre kérném a légitársaságokat, hogy ezt a butaságot ne hozzák fel okként, hogyha valamilyen probléma van. Aztán meg kell vizsgálnunk még egyszer ezt a rendeletet. Vannak még érvényes részei, olyanok, amelyek jól működnek, úgyhogy ne öntsük ki a gyereket és a fürdető vízzel, de vannak olyan részek, amelyek nem jól működnek, és Higgins úr is említette egy, egy személyes esetét, hogy sok légitársaság megpróbál mindent megtenni, hogy, ér, hogy külön, hogy kikerülje ezt a jogszabályt. Például a nemzeti szabályozók egyszerűen nem végzik el feladatukat. Van egy olyan választópolgárom, akinek a KLML szemben van egy ügye, és a az Egyesült Királyság Polgári Repülési Bizottsága elé vitte az ügyet, de nem jutott semmire. Nem akarnak tudni róla, a KLM nem válaszol a kérdésekre, ők azt mondják, hogy semmi nem tehet, semmit nem tehetnek, de hogyha egy utasjog rendeletnek van érvénye, akkor ettől el kell mozdulunk ettől a helyzettől, és ahogy a Michael is elmondta, független szabályozói testületre van szüksége új szinten, akár egy ombudsmanra, valakire, aki végrehajtatja ezeket a szabályokat, és, rá, és kötelezi a légitársaságokat, hogy betöltsék, teljesítsék jogi törvényes kötelezettségüket. És nagyon sokféle díjról is beszéltünk. Van egy olyan légitársaság, Higgins úrra pillantók, ő említette ezt, amely még a saját kártérítési alapjáért is díjat számít fel, ezt meg kell tiltani. És mi történik, amikor eh, ezekről a retúrjegyekről, kitöltetlen retúrjegyekről beszélünk, akkor mi lesz azzal a pénzzel, amit fizettek az utasok eh, a jegyükért, illetve az adókkal együtt, és nem tudnak valamilyen okból repülni, és amikor visszakapják a pénzt, az administratív díj a légitársaság részéről gyakran magasabb, mint amit visszakapnak eh, az utasok. A kormányok azt mondják, hogy nem mi kapjuk meg ezt a pénzt. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy milliók forognak a különböző légitársaságok számláin, amiket vissza kellett volna fizetni utasoknak, és az ilyesmit valóban meg kell vizsgálnunk. Forster asszonynak is igaza van, vagyokban vannak jó dolgok ebben a jogszabályban, és én úgy gondolom, hogy ezeket is meg kell vizsgálni és meg kell tartani. Például az időkorlátokkal kapcsolatosan van egy ilyen kérdés, vagyis hogy nyitott végül e egy időszak, amikor van egy olyan helyzet, mint a vulkáni hamúval kapcsolatos, vagy pedig, hogy más szállítási modalitásokra ki kell ezt terjeszteni, összefoglalva én nekem ez nagyon fontos, hogy az operatív okokra ne lehessen a késésnél hivatkozni. 5 perc alatt maradtam? Bizottság jégerasszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örültem, hogy itt, volt, itt lehettem, és meghallgathattam az előadásaikat. A bíróság is meghallgatja az önök szavát, ezért döntött a Valentine ügyben hogy a technikai ügyek eh, nem számítanak különleges körülménynek, vagy rendkívüli körülménynek. Elmondanám először is, hogy a bizottság üdvözli a kezdeményezést és a jelentést, Taylor úr jelentését. Köszönjük a munkáját és az együttműködést, amit tanúsított. A jelentést eh, nagyon színvonalasnak tartjuk a légi közlekedés az az első modalitás, ahol védelmet kaptak az utasok, és ahol utasjogi rendelet született. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hiszen közösen tudtuk elfogadni azután a tengeri és a buszközlekedésre vonatkozó utasjogi rendeleteket, és aláhúznám, hogy a bizottság számára nagyon nagy öröm, hogy ma lezajlott ez a vita mivel a bizottság ma fogadott el egy közleményt az utasjogokkal kapcsolatosan minden utazási modalitásban, és egyszerűen ez összefoglalja azokat az utasjogokat, amelyek a különböző modalitásokra vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy nagyobb legyen a konvergencia és a következetesség a szabályok alkalmazásában, ez a célunk. Ugyanakkor tájékoztatom önöket, hogy ma indult köz nyilvános konzultáció a 261-es rendelet felülvizsgálatáról, és most végezzük el a hatástanulmányt arra nézve, hogy a légi utasok jogaira vonatkozó rendeletet is felülvizsgálnánk, és meg is ragadnám a lehetőséget, hogy minden érdekeltet felhívjak arra, hogy járjon hozzá a konzultációhoz, vagyis válaszolja meg a kérdéseket a hatályra vonatkozólag, a csomagokra és a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozólag hogyan lehet csökkenteni és megosztani a jogok alkalmazásának költségeit, végrehajtási intézkedések, illetve az utasok számára rendelkezésre álló jogorvoslat ezek a témák. Valószínűleg elkezdődik a felülvizsgálat, a bizottság munka programja szerint 2012. novemberében kerül erre sor. Ezért eh, Taylor úr, Simpson úr, illetve képviselő hölgyek és urak, az önök jelentése, valamint az EGSB jelentése nagyon jó időzítéssel készült, jelentősen hozzájárulnak majd a jogszabály felülvizsgálatához. Mindezzel együtt azért szeretnék néhány észrevételt tenni a jelentés tervezettel kapcsolatosan. Egyetérünk az, e, egyetértünk az előadóval, hogy valóban vannak problémák, ezeket orvosolni kell. Kevés a hatékony és harmonizált végrehajtás a tagállamokban, nem elég átláthatóak a szabályok, és nincsen elég információ és tudatosság az állampolgárok körében, hogy egyéni jogorvoslatot tudjanak kieszközölni. Tájékoztatnám önöket, hogy a bizottság folytat egy tájékoztatási kampányt. Kuneva asszony újra megkezdte ezt a munkát egy varsói látogatással, információs kampányt folytatunk, különböző poszterekkel, ezeket európai reptereken helyeztük el. Ilyen javaslatokkal és megoldási módokkal próbálunk választ adni a, kérdé- a felmerült kérdésekre, olyanokra, mint az utasok tájékoztatása, az információ és a jogok egyszerűsítése, átláthatósága, a panaszkezelés javítása. Azt is elmondanám, hogy egyetértek a PNR-adatokra vonatkozó észrevétellel, az nem ide tartozik, ami pedig a csődöt illeti. A bizottság most vár az érdekeltek visszajelzéseire a finéssel kapcsolatosan, ami pedig az árok, árak átláthatóságát illeti. A bizottság most hajt végre az 1008 2008-as rendelettel kapcsolatosan egy vizsgálatot, hogy ez még megfelele a piaci körülményeknek, vagy már idejét múlt szabályozás. Zárószóként pedig hangsúlyoznám még egyszer, hogy dolgozunk egy másik dokumentumon is, amely a 1107-es rendelet felvizsgálatával foglalkozik, ez a mozgássérültek és a mozgáskorlátozottak jogaira vonatkozik. 2012 tavaszára tervezzük a befejezését ennek a munkáját. Szeretnénk, hogyha a rendelet a londoni paralimpiai játékok időszakában már megfelelően működne, hiszen akkor nagyon sok mozgáskorlátozott személy utazik majd Európában. Taylor úr, illetve a Trump bizottság tagjai jövő évben változni fognak ezek a szabályok. Köszönöm szépen az idei együttműködésüket, bizonyára ma olvasták a sajtótájékoztató nyilatkozatunkat, úgyhogy a készültség az európai reptereken fokozódott, úgyhogy reméljük, hogy mindenki biztonságosan haza tud utazni ez az utolsó kívánságom ebben az évben. Mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen. Jége asszony, Taylor úr. Anything you want to add? Szeretnél kiegészíteni valamivel ezt a vitát? Nem kötelező, nem kötelező, de igen, van öt percem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, urak és hölgyek illetve az EGSB képviselőnek, Jége asszonynak is köszönöm az értékes hozzászólásokat, és várom a módosítókat, amelyekről ugye hallottam már egyszer-kétszer itt a vita során, és lehet, hogy még születnek majd újak is. Alapvetően ebben a szellemiségben szeretnék tovább menni, szeretném ezeket befogadni, bevenni a szövegbe, és a lehető legjobb eredményt elérni az utasok számára, illetve az utasjogok számára, hiszen ez az egész projektnek a címe, az utasjogokról szól ez, a feladatunk pedig az, hogy a szolgáltatásokat valóban megadják a légitársaságok méghozzá érthető formában. Ez egyáltalán nem komplikált, tehát várom a módosító javaslataikat, és várom a további közös munkát. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, Betáli úr. Ki szeretné egészíteni gyorsan valamivel ezt az eszmecserét? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni, hogy lehetőséget adtak arra, hogy eljöhettem ide, és kifejthettem a legfontosabb szempontjait ennek a dokumentumnak. És továbbra is azt gondolom, hogy az elhangzottak a legfontosabbak, vagyis az átláthatóság, összehasonlíthatóság az árak tekintetében, ez nagyon lényeges téma a fogyasztók szempontjából, vagyis hogy ki tudják választani a számukra legelőnyesebb ajánlatokat. Ami a panaszokat illeti, ez is nagyon lényeges, és azt is gondoljuk, hogy a csődök esete is nagyon fontos, hiszen ez nagyon sok nehézséget vethet fel az utasok számára. Köszönöm szépen a figyelmet, ennél többet nem is szeretnék elmondani. Very much indeed. Can I just remind... Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy január 12-e módosítók határideje. A, tra- a Trump bizottságban februárban fogunk szavazni, és aztán plenárison pedig a márciusi második plenárison. Tehát január 12 a módosítók határideje. Még egyszer köszönöm szépen, és ezzel le is zárom a mai szakbizottság ülést, és kezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm.